találnák a válság megoldását, mint ahogy az abba vezető utat találták meg. A túlzott takarékoskodás, a takarékoskodás mindenkire vonatkozik, és félbeszakítja az elnök a hozzászólót. A... Köszönöm szépen. Petru Luhán következik. E, Köszönöm szépen.